és a szocialisták és demokraták frakciója ö, bizonyos posztok betöltésére tett javaslatot. Ezen ö, posztok betöltésére vonatkozó kéréseiket a jegyzőkönyv tartalmazza. Következő ülésünk holnap, március 10